El kéne kezdeni időbe, kedves kollégák, mert vannak, akik csütörtökön elutaznak, miközben hosszú szavazólistánk van. Tehát kezdjük. Először is a napi rendet fogjuk elfogadni, és amennyiben nincsen ellenvetés, akkor ezt elfogadtuk. Ami a nyelvi kiosztást illeti, Dán, Horvát és Ír nyelv nem áll ma rendelkezésre. Van még egy másik technikai megjegyzés a technikai szolgálatoktól, Azért használjuk, e, gyakran használjuk ezt a nagy termet, e, amikor beszélnek, ezek a mikrofonok, e, hát ezekhez közelebb kellene hajolni, mert a tolmácsok nem hallják, vagy panaszkodnak, hogy nem hallják jól a az önök mondandóját, ez egy ilyen technikai jellegű elnöki bejelentés volt, kérem gondoljanak erre, amikor beszélnek. Tehát én csak a hírnek a, az átadója vagyok. Nos, nagy úr csak 40 perc múlva kezdjük a nagy úr jelentését, a többi ez rövid. Uh, Mielőtt elkezdjük a szavazást, jóvá kell hagyni az október 3-ai, szeptember 5-ei, augusztus 31-ei, 15, június 15-ai, 16-ai és május 30-ai jegyzőkönyveket. Úgy látom, nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk ezeket a jegyzőkönyveket. Az első szavazás következik, az ötös napi rendi pont. Mindenkinek itt van a kártyája, ugye? Amennyiben valakinek nincs, ezt kérem most jelezze, mert akkor ezt fel tudjuk jegyezni. Úgy tűnik mindenkinek itt van ötös napi rendi pont. Sorry, colleagues. Point four, the agreement. Négyes napi rendi pont következik. Grúzia és az Európai Rendőrségi Hivatal Európol közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás. Én vagyok az előadója, és szavazzunk is. Az egyes módosító. Kérem szavazzanak. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt is leszavaztuk, hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk, négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is leszavaztuk, és most következik a végszavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk 31 három arányban. Hat tartózkodással Ukrajna és az Európai Rendőrségi Hivatal közötti operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás az ötös napi rendi pont. Marian, Maria Gabriela jelentéstevő, és blogban is szavazhatunk az 1-től 4-ig terjedő módosítókról. one. fine. Amendment... Nem akarják blogban szavazni? Jó, akkor az egyes módosítóról szavazunk. Megnyitom, lezárom. That is rejected. Amendment... Leszavaztuk kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt is leszavaztuk, igen. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk, négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt szintén leszavaztuk. És következik a végszavazás. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk 34 igen, 3 nem és 6 tartózkodással. Gratulálunk a raportőrnek. Kollégák, megyünk tovább. Hatos napi rendi pont rugalmassági eszköznek a jelenlegi migráns menekült és biztonsági válság kezelése céljából meghozandó azonnali költségvetési intézkedések finanszírozására vonatkozó igénybevétele. Monika Makovej, a jelentéstevő is kezdjük a szavazást. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es módosító, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. 28-as. E, el, leszavaztuk egyébként, tehát elutasítottuk. 28-as módosító. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. ezt elfogadtuk. Most a végszavazás következik ebben a módosított formában a szövegről. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. That is carried Elfogadtuk 38 igen, 3 nem szavazat és két tartózkodás mellett. Gratulálunk a raportőrnek, megyünk tovább. Hetes napi rendi pont a rendkívüli tartalék igénybevétele 2017-ben. Ennek a véleménynek az előadója is Mónika Makova, és már is szavazhatunk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Vote's closed. Lezárom. Carried. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Vote's closed. Lezárom elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom, elfogadtuk. 21-es módosító, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom, 22-es, meg, megnyitom a szavazást. Amendment 22, the vote is open. Az előzőt elutasítottuk, most a 22-esről szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. és az egész módosított szövegről szavazok megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ez 38 igen, 3 nem, és szavazattal három tartózkodás mellett elfogadtuk, gratulálunk a raportőrnek. A hetes napi rendi pont következik, helyett a nyolcas napi rendi pont. Következik a nyolcas napi rendi pont. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben. Nagy Röf a raportőr. Van néhány kiigazításra való az 587-es és a 610-es módosítóról külön szavazunk. Ha mind a kettőt meg elfogadnánk, akkor repetitív lenne a szöveg, tehát ha az 587-est megszavazzuk, eh, akkor akkor nem szavazunk a másikról, hogyha a 702-est eh, eh, megszavazzuk, akkor ugyanúgy nem szavazunk a 953-asról. A raportőr kére szót röviden. It, uh, thank you. Uh, I would like to say... Köszönöm. Szerettem volna megköszönni minden frakciónak, árnyék előadónak és képviselőnek ezt a hatalmas munkát, amelyet ebben nagyon fontos dossziéba fektettünk, amely az alapjogok helyzetét vizsgálja az Európai Unióban 2015-ben. Majdnem ezer módosító futott be, három vélemény született, amely játszik, sikerül befoglalni a szövegbe. 45 kompromisszumos pont, és csak 42 szeparat volt jött létre, ami szerintem jó munkát tükröz, és azt is mutatja az jelentés, hogy az Európai Parlament képes együttműködés megtalálni megfelelő egyensúlyt. So, let's move. Köszönjük, Nagy úr, és akkor elkezdjük. A szavazást egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Hármas kompromisszum előbb, megnyitom a szavazást. Hármas kompromisszum első részre, ráadásul megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 292, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elutasítva. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences kompromisszum, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 309-es módosító, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elutasítottuk, leszavaztuk. Négyes kompromisszum első rész. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Eh, elfogadtuk. Második részt? Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 37-es kompromisszum eh, részenkénti szavazás első rész megnyitom a szavazást. Closed lezárom. Elfogadtuk, második rész, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom, elutasítva. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 372-es módosító, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elutasítva. 31-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Carried. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást closed. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Bekerül úr szavazatát pedig feljegyezzük a hetes kompromisszumnál. 404-es módosító. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. elfogadtuk. 406-os módosító, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Rejected. Elutasítva. 20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Carried. Elfogadtuk. 416-os módosító, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Carried. Compromise 11. Vote is open. 11-es kompromisszum, ezt elfogadtuk az előző, 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 441-es módosító, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elutasítva. 12-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 40-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es mód, ö, kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum. Elnézést mondja az elnök egy módosító kimaradt, a 487-es, megnyitom a szavazást a 487-esről. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 505-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 41-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Closed lezárom, elfogadtuk. 18-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Close. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Close. Ez három. Elfogadtuk. Amendment 578. 578-as módosító és 579-es módosítók formák. Megnyitom a szavazást, tehát közösen szavazunk erről a kettőről. Lezárom. Elfogadtuk. 20 elnézés megint kivaradt egy. 580-as. Megnyitom a szavazást. 580. 580-asról szavazunk. Mindenki szavazott 580-ról, lezárom. Elfogadtuk. 23-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. First part, sorry. First. Első rész, elnézést, első részben. Első részre szavazunk. Closed. Lezárom. Elfogadtuk második rész mellette. Illetve, bocsánat, megnyitom a szavazást. E, lezárom. Elfogadtuk. 587-es módosító. Megnyitom a szavazást. Closed. Bezárom. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 610-es, elnézést, 613-as, megint nyitom a szavazást. 613-as, lezárom. Elutasítottuk. 614-es, megnyitom. Closed. Lezárom elutasítva. 36-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Closed. Carried. Compromise 24, vote is open. Closed. Lezárom. Carried. Compromise. Elfogadtuk 22-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom Elfogadtuk. es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 702-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Carried. Compromise 25, 25-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. 26 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 26-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 28-as kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es kompromisszum, megnyitom. Bocsánat. 7.39-es, megnyitom. 7.38-as, bocsánat, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 30-as kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtam. 757, megnyitom. Lezárom. Elvetett. 758, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 771, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 33-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 35-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 38-os kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 38-as kompromisszum megnyitom. Bocsánat. 39-esnél tartok, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 931-es, bocsánat, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 945-ös, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 951, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 952 megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 956 jön. 956. 953 okafogyott, 56. Megnyitom. Lezárom. Elvedettük. 959, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 973, megnyitom. blogba csináljuk akkor, megnyitom. 982-ig szalad a blog, 983 82-ig. Lezárom. Elvetettük. kompromisszumban szavazzunk. Az... Egyes módosító. Nem. A, a citation teljes kompromisszumos szövegéről szavazunk, megnyitom rá a szavazást. A kompromisszumos szöveg egészére. Megnyitom. Lezárom elfogadtuk, és mivel elfogadtuk, megyünk tovább a preambulum pontokra. Készen állnak a preambulum pontokra? Jó sok van, nem annyira sok. 100, 118-as módosítóról szavazunk. Először megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Mindenki tudja, hol tartunk? Tez, tízes módosító, megnyitom. Kompromisszumos. Lezárom. Elfogadtuk. 100 65-ös preambulum pontra vonatkozó módosító, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 184-es preambulum. Lezárom. Elvetettük. Megyünk tovább. 254. Megnyitom. Lezárom. Elvedettük. 260, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 270, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Megyünk tovább. Hatos bekezdés, megnyitom. A FEM hatos módosítója, megnyitom. Lezárom. Elvetettő. FEM 14-es, megnyitom Lezárom. Felvetettük. FEM 56 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. végszavazást tartunk, név szerinti szavazásban. Kérem mindenki készüljön fel. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta? Végszavazást tartunk. Lezárom a szavazást. 49 mellette, 4 ellene, 4 tartózkodással Gratulálok nagy úrnak, a jelentéstevőnek ez a munkához. Van egy további szavazásunk még. Kettők voltak épp. A robotika polgárjogi szabályozása, Mihály Bóni a jelentéstevő, 52-es, 54-es szabály szerinti vélemény elfogadásáról van szó. Boni úr szeretne hozzászólni? Ha nem, akkor elkezdjük a szavazást. Akkor kezdjük a szavazást. Hármas kompromisszumos pontra megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 83-as módosító megyünk tovább. Megnyitottam. Lezárom. elvetettük. Ötös kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom. Lezárom elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, nagyon is. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences kompromisszum, megnyitom. elfogadtuk. Tízes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 73-as módosra megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es kompresszor megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. 62-es módosító. Megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 15-ös kompromisszum, megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. Megyünk tovább a recital pontokra. Nem, bocsánat. A 79-es kimaradt, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elvetettük. Elvetettük, bocsánat. Így aztán a 87-esről kell szavaznunk. 87. Ugye? Vagy nem? De 87. Lezárom a szavazást. Elvetettük. És most jönnek a preambulumok, pontok egyes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum megnyitom. Lezárom. Megmutatom. Tízes módosra megnyitom. Lezárom. A módosított szövegre vonatkozó szavazást nyitom most meg. Lezárom. 47 mellette nem volt ellenszavazat, két tartózkodás. Bóni úr, gratulálok. Köszönöm, Tomaszt. Egyetértek? Mindegy. egy másik Bóni úr részéről új pszichoaktív anyagokra vonatkozó riasztási rendszerek. Az összefoglaló címe Bóni a jelentéstevő, az intézményközi perbeszéd megnyitása és a tárgyaló összeállítása. Ha a jelentéstevő nem akar hozzászólni, akkor egyből a szavazással kezdjük. Kér szót? Nem. Akkor Egyből szavazunk. Először a tízes enviről szavazunk, a szavazást megnyitom. Vote is closed. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es, a szavazást megnyitom. Close. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. A kettes kompromisszum. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as NV Szavazást megnyitom. Bezárom. Elfogadtuk. 27-es módosító, szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elutasítva. NV14, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Ötös. A szavazást megnyitom. Closed. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. NV15 a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. 16-os NV. Szavazás megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. NV17, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 6-os módosító. Együtt a 18-as ennivel. Szavazást megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. Hármas kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. A 30-as módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 31-es, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A tízes módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva a 33-as szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 11-es módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A 34-es módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva 35-ös szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 5-ös kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Elmi 23. Le, lezárom a szavazást elfogadtuk, 24 szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva NV25 szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva NV26 a szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva 13-as módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 14-es módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös módosító a szavazást, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. NV1 preambulum bekezdés. A szavazást lenyitom, Lezárom. Elfogadtuk. 17-es módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Nice try, Thomas. No. Let's keep going. Jó próbálkozás volt, Tomasz, de nem. Andy 2 es a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Andy 3 as a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. NV4, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 18-as módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. NV5, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. NV6, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es módosító szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. NV7, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. NV8-as szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes módosító. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás következik a, a végső szavazás. Szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 48 igen, 0 nem, és 3 tartózkodás mellett. Most pedig szavazunk arra, hogy megkezdjük a pedalásokat, szavazunk a pedaló csapat mandátumáról és összetételéről, összetételéről a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 48 igen, 1 nem, Három tartózkodás mellett Bonyi úr, gratulálunk. And the final vote, colleagues. Utolsó szavazni következik. So the final vote, point 11. 11-es napi rendi pont. Ez egy szóbeli válaszra intézett kérdés a bizottsághoz. A vízum kölcsönösség tekintetében megfelelve az 539.01-es rendelet 1.4-es cikkének egy szavazás lesz. The vote is closed. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 45, igen, 3, nem, 4 tartózkodás mellett. A szavazás így tehát véget ért köszönöm a segítségüket. So, so we voted... Nagyon gyorsak voltunk a szavazással, és egy órás eh, előnyünk van, tehát eh, most egy órás szünetet tartunk itt a szabadságban.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

Uh, dear colleagues, if everyone is ready, we can resume the meeting. Thank you for your... Kezdjük az ülést, köszönöm a türelmüket. Nagyon gyorsan elvégeztük a szavazást mindenki segítségével, és köszönöm a türelmüket. Köszönöm, hogy visszajöttek időben. 12-es napi eh, rendi ponttal eh, folytatjuk. Itt van egy jelentéstervezet, véleménytervezet Bonnie úr részéről, az ITRE, az illetékes szabizottság, de a Libével is konzultálnak az 53-as cikk értelmében. Épp emlékeztettek arra, hogy a szabizottságban már sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, a tömeges megfigyelés kapcsán is beszéltünk a, a, a cloudokról, Szeretnék, hogyha a bizottság továbbra is fenntartaná a kezdeményezését ezen a területen. Örülünk, hogy a vélemény előadója is foglalkozik ezzel. Kíváncsi vagyok, hogy mit mond ezzel kapcsolatban. És meg is kérem arra, hogy számoljon be erről Bonyi úr. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák, előkészítettem a véleménytervezetet ennek kapcsán a LIBE illetékességi körére koncentráltam, és hangsúlyoztam azt, hogy az európai nyitott tudományos felhőszolgáltatás úgy kell megtenni, hogy ez megfeleljen az alapvető jogoknak, az adatvédelemnek és a biztonságnak. Hangsúlyozom azt is, hogy mennyire fontos a tudósok, a kutatók számára az, hogy együttműködhessenek és adatokat cserélhessenek ki. Ez alapvető innovációt jelent, az új technológiák és a megoldások, úgy mint a, a cloud computing, illetve ez az új európai kezdeményezés pozitívan fog kihatni a tudományos fejlődésre, illetve a nyílt innovációra. Ez a fajta adatfeldolgozás, adatcsere fontos, hogy a már meglévő adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történjen, különösképpen megfelelve annak az irányelvnek, amit nem régében fogadtunk el az általános adatvédelemmel kapcsolatban. Biztosítani kell azt, hogy harmonizált megközelítés legyen az adatvédelemmel kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogy a tudományos közösségnek ugyanolyan elvek, kötelezettségek alapján kelljen eljárnia, mint az EU egészének. Ez sokkal fontosabb most, amikor éppen a végrehajtással foglalkozunk. Kitértem arra is, hogy mennyire fontos az adatok szabad áramlása, hogy mennyire fontos a kutatás fejlesztés továbbvitele. Remélem, hogy az Európai Bizottság javaslata ezt az aspektust is majd biztosítja, és valószínűleg a január folyamán, majd valamit még előterjesztenek ezzel kapcsolatban. Ezen kívül a számítógépes biztonság fontosságát is hangsúlyozni kell annak érdekében, hogy elkerüljük a biztonsági kockázatokat, és tovább támogatni kell az olyan fajta technológiát, amely a biztonságot szolgálja az adatok feldolgozása és cseréje során. A koordinátorok arról döntöttek, hogy csak angolul dolgoznak ezen a dokumentumon, mert decemberben kell ezt megszavaznunk, hogy az ITRE-ben ezt el tudják fogadni januárban. November 21-én 6 óráig este be lehet nyújtani a módosítókat, és december 8-án lesz a szavazás erről, és persze várom a kérdéseket, várom a vitát, és várom a szoros együttműködést az egyik jelentéstevőkkel. Thank you very much, Mr. Boni, and uh... We can now go to... Köszönjük, Bóni úr. Most pedig az árnyék előadók következnek. Natalie Griesbeck-kel kezdünk. Merci Claude. Euh, quelques mots sur ce, cet avis. Köszönöm Claude. Először is euh, üdvözlöm kollégánk euh, munkáját, Bóni úrnak a munkáját, és azt mondom neki, hogy alapvetően egyetértek azzal a négy ponttal, ami ebben az anyagban szerepel, és én is örülök annak, amikor ilyen anyagokkal foglalkozunk, mert egy olyan anyagról van szó, amely alapvetően európai genetikát tartalmaz, innovációról szól az egész, és ráadásul a tudás megosztásról, a versenyképességről szól, valamint a digitális világ előmozdításáról, amelynek a célja az, hogy összehozzon bennünket, európaiakat. Nyilván ez teljesen más, mint az a téma, amiről ezután fogunk beszélni, amely sajnálatos módon tragikusabb témákat foglal magában, és ami, amivel a bizottságunknak szintén foglalkoznia kell. Nos, látható, hogy az adatok mennyisége, elterjedtsége nagyon nagy mértékben megnőtt benne a felhőkben is, és ez új lehetőséget biztosít a kutatóknak a tudás megosztásra, és ez szerint kell alakítanunk az európai közpolitikát is, ezért üdvözlendő. Szintén fontos, hogy hogy ne a hátul kullogjunk, ne is középen, a középmezőnybe, hanem vezető szerepet játszunk az Európai Unió, és biztosak lehessünk abban, hogy előtte járunk Ázsiának, illetve az Egyesült Államoknak, ehhez ki kell ki kell alakítani az eszközeinket, és ezek az eszközök európaiak kell, hogy legyenek. Tehát egy csodálatos témáról van szó. Nyilván vannak kihívások, amelyeket az anyag nagyon szépen kezel és felserel. Nyilván itt ki kell térni biztonsági kérdésekre is, mégpedig az adatvédelmi kérdésekre, illetve a biztonság másik értelmére is. Az adatvédelem az megint csak erre a bizottságra tartozik, és a kollega joggal és okkal beszélt erről, mert a felhő és a jövőbeni európai felhő az valóban felvet olyan problémákat, amelyek a személyes adatok védelmét érintik, és annak idején több mint 30 olyan veszélyt, fenyegetést azonosítottak, amely a felhőből fakad. Itt az adatok felhasználása, újrafelhasználása, megosztása témaköréről van szó illetve azokról az adatokról, amelyek eh, a felhőbe kerülnek. Nos, ezeket meg kell védeni megfelelő módon, eh, a hozzáférést szabályozni, a megtartási időt szabályozni, eh, tehát az összes aspektusát az adat felhasználásnak, vagy az adat élettartamának szabályozni kell. Aztán szintén fontos foglalkozni azzal a kockázattal, hogy egy virtuális rendszerben megjelenő adatok hogyan kerülhetnek módosításra, adott esetben a polgárok tudtán kívül módosításra, vagy kerülnek hozzáférhetővé nem meghatalmazott harmadik személyek számára. Például egy rendszer probléma folytán e, a szolgáltató e, vagy rosszul kezeli, vagy rosszul használja fel az adatokat, vagy van esetleg valami fajta technológiai probléma, technológiai hiba, amely e, kockázatot rejthet. Ezzel is foglalkoznunk kell, és jogi garanciákat kell létrehoznunk. A harmadik kis megjegyzés, és szintén nagyon fontos ez is, a az adatok jogi eh, beszerzése, eh, amely, eh, akkor, amelyre akkor kerülhet sor, hogyha ők harmadik országok külföldi hatóságai kérik a kiadását ezeknek az adatoknak, tehát ezzel a problémával is foglalkozni kell. Ugye itt van egy adatvédelmi probléma, és van egy biztonsági probléma, amelyről beszéltünk az árnyék előadók és előadó találkozóján. Tehát meg kell védeni a kiberbűnözéstől, a felhőben lévő adatokat, azoktól a támadásoktól, amelyekből egyre többet látunk. Ezen a szövegen keresztül meg tudjuk védeni meg kell, hogy védjük a felhő infrastruktúrát, a jövőbeni felhő infrastruktúrát Európában, és nyilván vissza kell térni erre a kérdésre, hogyha a problémák továbbra is fennállnak. Az adatkoncentráció az egy kétélű fegyver. Ezért erre fölhívnám a figyelmét a raportőrnek is, aki egyébként tud róla, de az egész bizottságét még inkább, mert Azért is fontos felhívni a figyelmet, mert már csak néhány óra a rendelkezésre az a, a módosítók benyújtására. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedélyvel néhány szót mondanék a konzervatív frakció árnyék előadó a Daltonú nevében, mert nem tudott eljönni. A vélemény jelen állapotában elfogadható, bár a frakció néhány módosítót beterjeszt majd, mégis egészében úgy látjuk, hogy jó irányba megy a dolog. Dalton úr különösen üdvözli azt a tényt, hogy a vélemény belátja azt, hogy az általános adatvédelmi szabályozás már erős keretet hozott létre, nincs további jogszabályra szüksége területen, tehát köszönöm. Köszönöm szépen. Sargentini asszony a szó. Köszönöm, elnök úr. Az európai felhő kezdeményezés különösen a tudományos szélra való összpontosítás jó gondolat. Emlékszem, korábban volt erről egy vita az európai felhő kezdeményezésről 2013-ban, 2014 ben és arra is emlékszem, hogy akkor Nelly Cruz biztos asszony kezdte el a fejlesztését a témának. Ám sajnálatos módon a Hewlett Packard céget választotta ki, hogy az dolgozza ki az európai felhőt. Hát akkor voltunk a, a Snowden ö, botrány nyomozásának közepén, ön volt az elnök ennek a vizsgálóbizottságnak, világosan látható volt, hogy adatvédelmi témákban is szükség van meg üzleti lehetőség is van abban, hogy európai felhőt hozzanak létre, amely az európai jogszabályokat versenyelőnyként tudja használni az európaiak számára is, meg az Európán kívüliek számára is előnyit kínálva adataik európai felhőben való őrzésre. Mit csinált a bizottság? A Hewlett Packardot választott ennek kidolgozását. Ez sok kommentet nem igényel, ám jó az, hogy most újra foglalkozunk a témával, és egy európai felhő kezdeményezéssel állunk elő, hogy az európai tudósokat és eredményeiket megvédjük. Megvizsgálva ezt, saját hazai számítástechnikai iparunkat kell védjük és tápláljuk, ez lehet ennek mód, módszere, ám legyünk legyünk körültőkintőek, mert bármely olyan felhő, amely személyes adatokat, vagy bármely érzékeny információt tartalmaz, kockázatot is jelent a privátszféra tekintetében, magánszféra tekintetében, és a bizottság ezt, mint hogyha egy mellékes kérdésnek látná, holott ez a fő ügy. Lényegi fontosságú az, hogy az emberek rábízhassák információjukat a fel, egy felhőrendszerre, és ennek fontosságát bizony kellőképpen hangsúlyozni kell. Ennek fényében nem értek egyet a jelentés nehéz kimondani a szavakat, a pseudonimizáció és a anonimizáció előre vezető út lenne. Láttuk tudnilik, hogy vissza lehet térni a kemény, vissza, a kemény adatokhoz, és akkor már nem névtelen tehát adatok ezek, tehát be lehet nevesíteni az adatokat megfelelő módszerrel. Nem tudom, látták-e önök közül a legutóbbi német Panoráma TV műsoradását, amely bemutatta, mennyi minden tudható az európai állampolgárokról, és a, a név telenített adatok nevesítése nem megengedhető. Legyünk ebben keményebbek. Ö, aztán az erősebb titkosítás, enkripció, tekintetében is erősíteni kell a szöveget. Egészében azonban azt hiszem a libe jelentése jó lesz, és lehetőséget teremt arra, hogy újra kezdjük ezt a felhő kezdeményezést. Köszönöm, Judit. Hosszú után. Majd arra kérjük a bizottságot, hogy válaszoljon a felvetésekre. Axel parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr szeretnék én is megdicsérni jelentéstevőt. Itt a Liber szakbizottságban csak a saját hatáskörünkbe eső témákkal szerintem kell főleg foglalkozzunk, és azt kell mondani, hogy a digitális világban a felhőnek többféle vetülete van ma már. Helyén való persze az is, hogy az alapjogokat figyelembe vesszük, adatvédelmi kérdésekre koncentrálunk. Ám a mai világban a verseny és a gazdasági védelem is meg kell jelenjen. Itt a tudó kihívások, a drónok, meg automatizált autóvezetés is ide tartozik. Ezeknek is hozzá kell férni a technológiáknak a felhőköz. Hogy fog ez működni a végén? Meg kell nyitni tehát a felhőket. Az adatok kezelése, ahogy Szergentini kollega is elmondta, a mi szempontunkból akkor név teremtett egy adat, hogyha már utólag sehol se lehet benevesíteni. Tehát ha lehet mégiscsak identifikálni adatokat, akkor az nem anonim adat. Másképp kell tehát kezelni. Tehát ez az anonim vagy pseudonim adatok kezelésében is meg kell találjuk az előre vezető utat, például az egészségügy területén a pseudonim adatok fontosak lehetnek, ahol azért vissza lehet keresni végső soron az egyénre az adatokat, hogyan lehet a kezelést jobban meghatározni például, és ezen adatok tárolása, nem a tárolás a, a veszélyes, hanem a hozzáférés tehát az újraazonosítás kulcsát kell úgy egy harmadik helyen megőrizni, hogy ez biztosítsa a biztonságos tárolást, adattárolást. Tehát kreatívabban kell meghatároznunk az adatkezelés, az adatok lehet, kezelésének lehetőségeit ellenkezősben mindig lemaradunk a valóságtól, azután kullogunk majd. Tehát egy jobb hozzáférési elrendezésre van szükség, és ha van más modell, mint a pseudonim, anonim adatkörök, az is jó, legyünk nyitottak. Ám legalábbis eh, eh, némi teret kell engedni a kreativitásnak, azért, hogy a személyre vonatkozó adatokkal adatok eh, továbbfejleszthetőek legyenek, vagy egy anonim, vagy egy pseudonim rendszerben. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Sargentini asszony is említette ezt. Szeretném, hogyha a bizottság válaszolna. azzal a kérdéssel kapcsolatban. Az ITRE szabizottság is foglalkozik ezzel a projekttel. Ez a vita is fontos számunkra, nagyon fontos számunkra az adatvédelem. Jó lenne tudni, hogy hol tartunk most ezek kapcsán, ezért örülnénk, hogyha az Európai Bizottság erről nyilatkoznak most. Igen, köszönöm szépen az önök kérdését. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a véleményt, ezért jelentése kapcsán az Európai Nyílt Tudományos Cloud kapcsán elmondhatjuk, hogy elkezdtük a konzultációkat az érintettekkel, hogy felmérjük azt, hogy mi ilyen módon lehetne legjobban ezt a kezdeményezést végrehajtani, és hogyan lehetne legjobban figyelembe venni az adatvédelmi alapvető jogi kérdéseket megvizsgáljuk ezeket az aspektusokat az új szabályozás tükrében, amiket benyújtottak különösképpen az adatok szabad áramlásának kezdeményezésének tükrében. Ehhez egy kis idő kell még azonban, mert további konzultációkra van szükség és figyelembe kell vennünk az érintettek minden véleményét. Ami az általános adatvédelmi rendeletet illeti, mi üdvözöljük a jelentésben megfogalmazottakat, és harmonizált megközelítést szeretnénk a rendelet szempontjából. Ezáltal egy erős európai tudományos cloudot tudnánk létrehozni, amelyel együttműködhetnénk a kutatás területén, és egyúttal erős garanciákat is nyújthatnánk a személyes adatok védelmére. Elnök, köszönöm szépen. Szeretnék egy dolgot hozzátenni. Judith Sargentini is említette ezt. Amikor megvitattuk az eredeti elképzelést, akkor számos ajánlással éltünk az utolsó parlamenti ciklus végén, némelyik vitatott volt, de volt az, ami nem volt vitatott, például az, hogy szeretnénk előrelépni a nyílt tudományos cloud és tudjuk, hogy a reakciók azok voltak, hogy a harmonizált megközelés, megközelítés akadályozná ezt a fajta kezdeményezést. Örülök annak, hogy ezt hallottam ma, például Grisbeck kollega is azt mondta, és az egész bizottság nevében beszélt, mikor azt mondtam, hogy már átléptük ezt a klisét, hogy falak épülnek. Most már a dolgok internetje is létezik. Mindenképpen versenyelőre van szükség, ki kell használni a tapasztalatunkat, hogy kiépüljön ez a nyílt tudományos cloud. Bár rövid ez a vélemény, mégis a libét be kell vonni, hiszen itt vannak olyan adatok, amiket anonimizálni kell, meg kell védeni a személyes adatokat, és gyorsan kell lépni. Egyre több a tapasztalatunk most már ezzel kapcsolatban, itt ebben a szakbizottságban. És most már nem szabad ezt a klisét alkalmazni, egyfajta falat építünk az USA-val szemben ezen a területen. Tényleg gyorsan kell előrelépni, nem csak a dolgok internetje miatt, hanem azért is, mert minden nagyon gyorsan fejlődik. És persze itt a szabizottságban megvan a kellő tapasztalat az adatvédelem területén, és létezik most már a rendelet is, tehát ezen az alapon a vélemény lefedi ezeket a területeket, és az módosításokkal mindezt még hasznosabban lehet tenni nagyon nagy örömmel szolgált ez a vita. És örülök, hogy újra foglalkozunk ezzel. És ez egy nagyon komoly kérdés eh, a szabizottság számára, és most Bonyi urat kérem meg, hogy zárja le. Köszönöm az összes javaslatot. Nagyon kevés idő a rendelkezésre, de azt gondolom, hogy ezt hasznosan tölthetjük. Jó volt eddig is az együttműködés, amikor átnéztük a módosítókat. Nagyon fontos az, hogy az üzenetünk és az ajánlásaink eh, libe szempontból eh, megfelelőek legyenek ezzel az európai tudományos felhő ügyjel kapcsolatban. Fontos tehát megtalálni az egyensúlyt azok között a dolgok között, amelyek eh, személyi jogukat érintenek, szabadságjogokat érintenek, meg kell érteni a GDPR-t, és amennyiben ez sikerül, akkor az anonimizálás, illetve a pseudonimizálás eh, eh, problémáját is jobban fogjuk meg tudni, tudni megközelíteni. Itt digitális felhőkről van szó, e, amelyek a fejlődésnek a része. Itt nem feltétlenül arról a felhőről beszélünk, amely személyes adatokat gyűjt, olyan felhőről beszélünk, amely tudományos adatokat fog tartalmazni. This is not the feldolgozás utáni személyes adatokról van szó, tehát nem a személyes adatok gyűjtéséről van szó, hanem arról, hogy a tudósok milyen módon alkalmazzák, használják fel ezeket a, az adatokat, például éppen a, az adatvédelmi szabályok miatt. Tehát itt óvintézkedésekről van szó. Még egyszer köszönöm az összes javaslatot. Azt gondolom, hogy nagyon szépen definiálta a szerepünket, e, és az álnevesítés, illetve a névtelenítés e, valóban sarkalatos pontjai ennek a témának. A frontex kapcsolatos 13-as e, napirend jön, az Európai Határvédelmi és Parti őrségről szóló napirendi pont. Lezseri úr éppen most fog helyet foglalni itt. Alapvetően itt az új európai határvédelmi rendelet végrehajtásáról van szó. Ez egy eszmecsere tehát Lezseri úrral. Ahogy önök is tudják, ez az új rendelet eh, a határvédelemről és a parti őrségről eh, október 6-án lépett eh, hatályba. Azóta Lezseri úr részt vett a Schengeri meghallgatáson október 12-én, amikor is beszélt azokról a kiszolgáltatottsági értékelésekről, amelyeket az ügynökség végez, és most pedig arról beszél, hogy hogyan kerül végrehajtásra az új rendelet, illetve a több éves programnak a vázlatát is ismerteti. A rendelet 64, 64-es cikk első bekezdése alapján az ügynökség éves, illetve több éves programozást is végrehajt, mégpedig novemberig kell ezt megcsinálni minden évben a több éves programról pedig konzultálni kell a parlamenttel. Ezzel és egyéb politikai kérdésekkel kapcsolatban, egyéb politikai problémákkal kapcsolatos kérdéseket fog kapni Lezseri úr nyilván, erre számítok. Alapvetően azt, arról szeretnénk tudni, hogy hogyan áll az ügynökség átalakítása, Először megadom Lezseri úrnak a szót. Öné a szó. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak ide. Először is akkor a Frontex több éves programjáról szólnék, amely a 2017 és 2019 közötti időszakra vonatkozik. Ez a dokumentum, az gyakorlatilag egy középtávú stratégiai üzleti terve az ügynökségnek, mint ahogy minden Európai Uniós ügynökségnek kell ilyen dokumentumot létrehoznia. Ezek általában vaskos dokumentumok, én mégis megpróbálom most ezt kicsit lecsupaszítani, és a legfontosabb dolgokról beszélni. Hogyan is állunk? 2017-tel kezdődik, egy élő dokumentumról van szó, mert ezt folyamatosan az elkövetkezendő hónapokban és években felülvizsgáljuk, mert ugye itt, ahogy mondtam, a 2019-ig tartó időszakról van szó. Nyilván a jövőbeni fejleményekről is örömmel beszámolunk itt a parlamentben. Először is szeretném elmagyarázni, hogy eh, négy több éves célünk, célunk van. E, ezeket eh, el fogom akkor magyarázni, hogy hogyan vannak ezek egymással összekapcsolva, illetve van egy eh, külön ötödik célkitűzés, amely eh, a figyelemfelhívás eh, szót viseli, eh, az ügynökség hírszerzési adatokból figyelemmel kíséri a kockázatokat, veszélyeket, és kitér az Európai Unión, illetve megvizsgálja az Európai Unió külső határain a biztonsági helyzetet, az esetleges veszélyeket. Olyan a határon fennálló problémákról van szó, amelyek az Európai Unió belbiztonságára kikadhatnak, ki, kihathatnak. Itt elsősorban a technológiára gondolok, illetve a, a bűnözés elleni fellépésre, illetve a terrorizmus megakadályozására, ami egy új pont a mandátumunkban. Tehát ez az awareness eh, célkitűzés alá tartozik, eh, tehát eh, tudatosítani a tevékenységünket, illetve tudatában lenni ezeknek a dolgoknak. A másik célkitűzésünk az az, hogy integrált határőrizeti rendszert hozzunk létre, különös tekintettel a külső határok ellenőrzésére. Ez itt a tagállamok megsegítéséről van szó szükséghelyzetekben. Ez a válaszadás nevű fejezet, aztán van egy fejlesztési célkitűzésünk, amely arról szól, hogy a legjobb gyakorlatot kapacitásokat akarja az ügynökség kialakítani e, és cserélni. Harmonizált standardokat, harmonizált gyakorlatokat kell kidolgozni, ennek nyilván van képzési aspektusa is, illetve egy interoperabilitási e, aspektusa e, különböző rendvédelmi szervek együttműködése az Európai Unióban a külső határon. Aztán az utolsó célkitűzés az a teljesítmény, ez a jognak megfelelő eredmények elérése. Ugye októberben született meg a legújabb mandátumunk. Ide tartozik az is, hogy az alapvető jogokat az ügynökség betartsa működése, illetve küldetése során. És van egy pénzügyi dimenziója is mindennek, mert a teljesítmény alapján lehet eldönteni azt, hogy hogyan lehet leginkább, legjobban, legköltséghatékonyabban felhasználni azokat az erőforrásokat, amelyeket az Európai Unió költségvetéséből kapunk. Tehát így magyaráznám el röviden azt a négy több éves célkitűzést, ami, ami szerepel a dokumentumban. Ezen kívül vannak még stratégiai irányok. A hat stratégiai irányt fogalmaztunk meg. A dokumentumban más szavakat is találhatnak, például stratégiai cselekvési terület kifejezés szerepel benne. Ez bonyolult ez az egész anyag, és most először kell konzultálnunk a parlamenttel egy ilyen Frontex dokumentumra vonatkozóan. Nyilván az évek során fejlődni fog, javulni fog a dokumentum minősége is a stratégiai cselekvési területek azok a e, fellépés alapú költségvetés szempontjából fontosak, e, illetve e, amennyiben akarják, kitérhetünk erre később is. Most nem akartam többet beszélni pénzügyi aspektusokról, de ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok erre. Nos, nézzük a tartalmi tényeket. A opera műveleti és technikai stratégiát kell kialakítani az integrált határigazgatás témakörében. Ez a mandátumunk alapján azt jelenti, hogy operatív, stratégiai, integrált határ igazgatási rendszert hozunk létre. Ez a tagállamok együttműködésével történik természetesen, és Erről nyilván a Libe szakbizottságban is szó esik. Az integrált határigazgatás körében említeném meg a kiszolgáltatottsági jellemzést. Ez egy új, vagy sérülékenységi jellemzést. Ez egy új tevékenysége a határőrizeti ügynökségnek, hozzájárul az integrált határigazgatáshoz. Itt kell aláhúzni azt, hogy jobb együttműködésre van szükség a többi rendvédelmi eh, szervvel, itt a vámo szervekre is gondolok, illetve a parti őrségekre ez azért van így, mert a mandátumunk erősebben tartalmazza a szervezett bűnözés, illetve a terrorizmus elleni fellépést is. Nyilván ez kitágítja vagy kiszélesíti a határigazgatás fogalomkörét. Imár nem csak a migráció tartozik ide. A második stratégiai irány az az ügynökség tengeri Um, képességeinek um, megerősítése. Ez megint csak az integrált határigazgatás egyik folyamánya. Itt uh, együttműködést fogunk kidolgozni, illetve javítani a már létező együttműködést más ügynökségekkel, legyenek azok európai vagy tagállami intézmények, itt a tengerbiztonsági ügynökségről, vagy a halászati ellenőrzési ügynökségre gondolok, de a tengeren tevékenykedő vámszervekre is gondolok, valamint az összes olyan rendvédelmi szervre, amely eh, a tengeren dolgozik. A ez ebbe beletartozik a kutatás mentés tevékenység is, ez is része a mandátumnak, és lehetőséget ad az ügynökségnek arra, hogy vagy a közös műveletek során koordináljon, mint a Triton vagy a Poseidon, illetve mostantól harmadik országokkal is együtt tudunk működni, hogyha szükséges. A harmadik stratégiai irány a migráció kezelése a külső határom. Itt a migráció kezelési támogató csoportokra vagy tímekre gondolok, a különböző hotspotokat lehet telepíteni. Ez már eddig is létezik, de most jobban struktúrált az új mandátumunkban. A negyedik stratégiai irány az a visszaküldési politika. Itt a tagállam dönti el azokat a rendeletben újan kötelezően szereplő személyzeti listákat, akik eh, ezekkel az visszatérítésekkel foglalkoznak, illetve eh, az azonosítás, eh, a harmadik országokból dokumentum beszerzése, fontos feladat, koordináltabb megközelítés a tagállamok részéről, illetve különböző szolgálatok közötti jobb koordináció, akár az adott tagállamon belül is, ez együtt egy integráltabb visszatérítési megközelítést jelent, amely nyilvánvalóan kitekintéssel van alapvető jogi kötelezettségekre is. Az ötödik stratégiai irány az együttműködés harmadik országokkal. Itt ez megint az mandátumunk új része, liaison tiszteket, összekötő tiszteket fogunk elhelyezni a harmadik országokban, ezt már meg is kezdtük. Törökországban van már összekötő tisztünk, de a jövőben több is lesz. A, az igazgatóság döntött már ezekben az ügyekben, és akár közös műveletekre is sor kerülhet harmadik országokban. És a hatodik utolsó stratégiai irány, amiről ez a dokumentum beszél, az eh, az ügynökség pénzügyi és operatív mozgásterének a eh, javítása, ez a technikai eszközök, illetve az emberi erőforrások jobb, való jobb gazdálkodást jelent, jobb gazdálkodást jelent, tehát ide tartozik például a közbeszerzés, illetve a technikai eszközök beszerzése, és van egy oktatási vagy tréning politikai dimenziója is ennek a cselekvési iránynak. A cél az, hogy rugalmas, de jól felhasználható és szakmájukhoz értő emberei legyenek az ügynökségnek. Ezek tehát a stratégiai irányok, és akkor most röviden beszámolnék azokról a közelmúltbeli intézkedésekről, amelyek az október 6-án hatályba lépett rendelet végrehajtásával kapcsolatban történtek. Októberben egy számítástechnikai rendszert alakított ki a bizottság, amelynek révén a ö, nem szabályos migránsok visszatérítése vagy visszaküldése jobban koordinálva lesz. Aztán a panaszmechanizmusnál az ügynökség honlapján megjelent egy formanyomtatvány azon emberek számára, akik panaszt akarnak tenni az őket ért eljárás miatt. Ez tartalmazza a honlap most már a panasz mechanizmus szabályait. Kontaktpontokra van szükség a tagállamokban, ezek a határőrizeti szervektől függetlenek kell, hogy legyenek, erről tájékoztattuk is a tagállamokat az alapvető jogi ügyekkel foglalkozó tisztviselőinknek kell, hogy legyen partnere a különböző tagállamokban, illetve a harmadik országokkal kapcsolatban további tréning munkára van szükség, többek között nyelvi tréningre is. Együttműködünk a tengerészeti ügynökséggel, illetve a halászati ellenőrző ügynökséggel, a tárgyalásokat már befejeztük, tehát az operatív együttműködés növekszik, van egy kísérleti projektünk a halászati ellenőrzési ügynökséggel közösen, amely lehetővé teszi azt, hogy azonosítsuk és dokumentáljuk az illegális halászatot, tehát így gyakorlatilag a, a mi járőreink, illetve a, a, a, a járőrök tevékenysége hatékonyabb, költséghatékonyabb lehet. Egy parti őrség eh, együttműködési hálózat is kialakításra kerül, amely magában foglalja azokat a rendvédelmi eh, hatóságokat, amelyek tengeri hatáskörrel rendelkeznek, metodológiát elfogadta októberben az igazgatóság, és tart a munka, a bizottsággal együttműködünk, és a jövő héten az ügyvezető igazgató letesz az igazgatóság asztalára olyan, egy olyan anyagot, amely a jövő évben elvégzendő hangolási terveket tartalmazza, a tagállamok a hálózatba, mármint a sérülékenységi értékelési hálózatba szakértőket neveznek ki, a púlok szintén időben felállnak. Ezekre vonatkozó szabályokat részben már elfogadta az igazgatóság, részben a jövő héten fogja elfogadni. Ami a harmadik országokkal való együttműködést illeti, előfeltétele a közös műveletek kezdésének az, hogy egy megállapodást kössünk, egy Model Status Agreement, ami a bizottság, eh, ennek a kidolgozása a bizottság feladata, eh, a tagállami eh, szempontból itt az a fontos, hogy a külföldre küldött eszközeink és hivatalnokaink védelmet kapjanak, illetve ne kelljen adót fizetnünk, hogyha oda telepítünk eszközöket, ami alapvetőnek tűnik, de hát ezeket is a status megállapodások tartalmazzák. Az igazgatóság jóvá hagyta a stratégiát, a földrajzban meghatároz, földrajzileg meghatározta, hogy hova, a Balkánra, Nigerbe küldünk össze kötő tiszteket, illetve a javaslatomat elfogadta az igazgatóság arra vonatkozóan, hogy mely más észak-afrikai, illetve nyugat-afrikai, valamint kelet-afrikai országokba kell összekötő tiszteket telepíteni, illetve mely országokkal kell együtt, együttműködni. Ami az integrált határigazgatást illeti, ezt már mondtam, hogy hamarosan kialakul a műveleti stratégia, és itt most felhívnám a figyelmet a személyzet toborzására, illetve az azzal kapcsolatos jelenlegi helyzetre. Mert hogy van némi vita a parlamentben is volt erről, a frontloading eszköze még mindig vitatárgya, illetve kapcsolódik a parlamenti vitákhoz. Az alapgondolat az volt, hogy 50 munkahelyet a 220-ból frontloadinggal töltsenek fel. A bizottság 2017-re javasolta a teljes számot. Már elkezdtük a munkaerőfelvételt, és kijelöltünk, megtaláltuk a jelölteket a megfelelő pasztokra. Ami pedig, és az utolsó példám lesz, egy kicsit hosszúra húztam, tudom, az átláthatóságot és a számonkérhetőséget illeti, természetesen a Lévészakbizottságban már elmondtam, több forrás és több hatáskört kérünk az ügynökségnek, de ez persze nagyobb számon kérhetőség és együtt kell járjon. Ez például a dokumentum hozzáférésben is meg kell jelenjen. Az átláthatósági hivatalt létrehoztuk az ügynökségen belül, hogy jobban választ tudjunk adni a dokumentum vizsgálati kérelmekhez, a közvélemény dokumentumokhoz való hozzáférését rendezendő. Így áll tehát most a helyzet, az új mandátum végrehajtása. Most pedig, ha vannak kérdéseik, szívesen válaszolok rájuk. Köszönöm, meghallgattak. Köszönjük, Roger úr. Alapvetően most a rendelet végrehajtásáról kell beszélgessünk. biztosan vannak képviselőtársam, akik szélesebb körű összefüggésében szeretnék vizsgálni a kérdést és feltenni kérdéseket. És köszönjük, hogy ezekre is válaszol. Így ezt sokan is jelentkeztek kérdéssel. Most gyorsan először az árnyék előadókat veszem sorra, aztán kérek majd más képviselőket. Kérem mindenki fogja rövidre hogy legyen idő a válaszokra is a Frontex igazgató részéről. Hiszen friss fejlemények is vannak. Az árnyék kezdjük, Natalie Grisbeck az első. Natalie parancsolj. Merci, président. Euh, merci à monsieur pour... Köszönöm elnök úr, és köszönöm Legeri úrnak az előadását, ami mindig konkrét és teljes. Néhány szót mondanék csak, mert kevés időnk van nyilván, én magam örülök annak, hogy ez az új ügynökség új küldetést kap, mert én úgy tekintem, hogy egy új ügynökséget állítottunk fel még akkor is, hogyha az európai vitában nem teljesen volt ez érthető a polgárok számára, hogy egy teljesen új eszköz ügynökségről van szó, bevezetősként elmondom még, hogy a polgárok közül sokan úgy gondolják, hogy minden problémát megold majd ez az új ügynökség. Én a magam részéről megpróbálom elmagyarázni azt, hogy hogyan is indul be az új ügynökségnek a munkája, elmagyarázom a választóknak a fontosságát, illetve a kihívások nagyságát, és azt is elmondom nekik, hogy nem fogja megoldani az összes nehéz helyzetünket a külső határon, ugyanakkor talán lehetővé teszi azt, hogy a Schengeni rendszeren belül a szabad mozgást konszolidáljuk. Van néhány kis eh, kérdésem, örülök annak, amit hallottam, hogy hogyan indult be az új ügynökség. Két-három kis kérdésem maradt amelyek lehet, hogy kicsit kellemetlennek tűnnek. Ön az orientációban, a stratégiai orientációban beszélt arról, hogy a, mi történik a visszatérítési, visszaküldési műveletekkel. Azok a műveletek, amelyek a határon történnek, történnek, tehát vannak olyanok, akiket a határól már eleve visszafordítanak, és itt egy szürke zóna van, ugye, a, mert lehet, hogy veszélyben vannak ezek az emberek, és fennáll a ö, visszaélések veszélye is, ön tud a visszaélésekről, illetve konkrétabban vannak-e olyan személyek, akiket úgy térítenek vissza, hogy nem is tudják beadni a menekült kérelmüket, menedékkérelmüket egy saját a, egy, egy, egy EU-s tagállamban. Ez egy viszonylag egyszerű igen-nem kérdés. Aztán számos incidensről volt szó, amikor is fegyvert használtak a fegyvert használtak a parti őrségek, e, és például lőttek a e, menekültekkel teli hajók e, irányába. Nyilván itt azért azt is figyelembe kell venni, hogy mennyire lukratív dolog az embercsempészet. És aztán a harmadik kérdésem, mi történik most a török külső határunkon, tehát milyen folyamatok figyelhetők ott meg. Ská Keller árnyék előadóként. Köszönöm szépen, hogy eljött igazgató úr, és elmagyarázza a felhatalmazás végrehajtás részleteit. Lesz néhány kérdésem nekem is. Ami a panaszkezelési mechanizmust illeti, említette, hogy online szeretnék ezeket elhelyezni. Mi a gond azonban a tagállamokbeli kontaktuspontok felállításával? Nem adnak elég információt, vagy nem adnak megfelelő kereteket ehhez? Mi a gond? Miért nem megy? Aztán javaslom, hogy ezt egy kicsit jobban megjelenjen a weboldalon a panaszkezelés. Most el van dugva egy kicsit, és valami nem is lehet kitölteni panasz kérőlapot. Tehát proforma ott van, de nem igazán elérhető. Aztán mondta, hogy vesznek fel embereket ugyanakkor nem láttunk az alapjogi hivatalnok felvételőse vonatkozó kiírásolt, ő kell, hogy a panaszokkal foglalkozzon, és a parlament is lesz, hogy vannak megfelelő források. Úgy tűnök nincs alap, nincs hivatala az alapjogi hivatalnoknak. A, bord, a határőrizeti pool tekintetében mondta, hogy meghatározták a kritériumokat, Ám mi a helyzet magával a testülettel? A tagállamok már kijelölték, hogy hány embert küldenek, hány határőrt? A harmadik országokról beszél. Mely harmadik országokkal terveznek együttműködést? Észak-afrikai és egyéb országok, amelyeket említett? Melyik? Nem tudom, előtt még egy országot Afrika után, nem hallottuk melyik országot említette harmadik országként, amelyel együttműködnek. És pontosan mit terveznek ezek az országokkal együttműködni. Aztán néhány egyéb kérdés. Két pushback esettel kapcsolatban nagyon sok panasz született Görögországból. Jelenleg folyik egy vizsgálat a görög kormány körében, amelyeket a Frontex eszközével hajtottak végre. Nyilván nem a Frontex döntött, de a Frontex repülőgépén utaztatták vissza az embereket. Frontex repülőt használtak, Frontex tisztek jelen voltak, tehát a Frontex égisze alatt történt ez. Nem kéne változtatni valamit a rendszeren ahhoz, hogy ne történjen ilyen legközelebb? Végül pedig a Frontex egy konferenciát szervezett az európai partvédelmi kérdésben, és novemberben ilyen nappal az Ausztrál meghívottak és szerepeltek a konferencián. Nem tudom, mit akarunk tanulni az Ausztrál parti őrségtől. Köszönöm. Jó néhány kérdés. Nem tudom, hogy mindegyiket be tud-e válaszolni. Tehát hasonló kérdéseket kérem, hogy ne ismételjenek, vagy ha igen, mindenki két percet szorítkozik, hiszen válaszolni is kell majd az igazgatónak. A Döpré úr jelentkező sorrendjében öné a szó. Uh, merci, président, merci, Claude. Köszönöm, Claude, elnök úr. Lezseri úr, üdvözöljük itt mindig uh, uh, örömönt hallgatni, mert nagyon világos uh, a mondani valója általában. Három kérdés van. A Lőmond újságban megjelent egy jelentés néhány nappal ezelőtt, több oldalas cikk, amely arról szól, hogy a brüsszeli-párizsi terroristák közül a legtöbben Szíriában harcoltak, és illegálisan tértek vissza az Európai Unió területére, ami egyfajta összemosását jelenti a terroristáknak és a migránsoknak. És ez egy nem egy jobboldali újság, mégis ilyesmi jelent meg benne. Amennyiben az európai eh, koordinátornak eh, igazat adok, akkor eh, ugye itt most több ezer emberről van szó, aki előbb-utóbb vissza akar majd térni Európában. Úgy gondolja-e, hogy azok a biztonsági intézkedések, amelyek életben vannak, lehetővé teszi majd a határon azt, hogy kiválogassuk azokat, akik problémát okoznak, azoktól, akik nem okoznak problémát aztán van egy aktualitás, a belga migrációs államtitkár azt mondta, hogy visszahívja a kölcsönadott belga köztisztviselőket, mert úgy véli, hogy a biztonságuk az nem lesz, nem garantált. És naponta fenyegetik meg őket, ezeket a belga köztisztviselőket a munkájuk során a migránsok. Ennek ön hitelt ad-e, e, illetve e, amennyiben igen, milyen konklúziót lehet ebből levonni? Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Köszönöm, Delan. Merci, monsieur Legeri. Köszönöm, Legeri úr, hogy eljött ebbe a bizottságba két dologra térnék vissza. Ami a képzését illeti a határőröknek, ott felmerül a kérdés, hogy konkrét eh, kiképzést kapnak-e azzal kapcsolatban, hogy a gyerekekkel hogyan bánjanak, illetve egyéb kiszolgáltatott eh, menekültekkel, aztán eh, a harmadik országokkal való együttműködés is felmerül itt. A Koszovóval eh, tavaly májusban aláírásra került egy dokumentum, a, az anyagokat az interneten eh, nyilvánosságra hozzák, de a munkadokumentumok végrehajtásáról a parlament nem kap tájékoztatást, holott 18 ilyen megállapodás van ezekkel az országokkal. Eh, hogyan lehet a megállapodás és a konkrétan érdekelne a Törökországgal való együttműködés. Ami pedig a több évi programot illeti 2017-2019 között, úgy tűnik, hogy az új rendelethez hozzá kell majd agazítani egyébként is ezeket a nemzetközi megállapodásokat, hogy megfeleljenek az alapvető jogoknak is. A, ezen munkamegállapodások felülvizsgálata megkezdődötte már, illetve hogyan lehet azokat kiigazítani úgy, hogy az új rendelethez hozzáigazodjanak. A parlamentet pedig támogatni kell a felülvizsgálat folyamatáról. Az új rendelet 54-es cikke előírja azt, hogy a parlamentet tájékoztatni kell egy munkadokumentum eh, megszületése előtt. Tehát a, végre, a korábbi, vagy a további ilyen megállapodásoknál a parlament előzetes tájékozást igényel, ehhez képest Szenegállal, Marokkóval, Líbiával, Egyiptommal, Brazíliával készülnek ilyen dokumentumok. Itt különösen a, a, arról tudunk, hogy Líbiával zajlanak ilyen tárgyalások. Vannak-e tárgyalások folyamatban, illetve tervben más országokkal? Eh, tack, herr ordförande. Köszönöm szépen, elnök úr szót. Én is szeretném megköszönni Legéri úrnak a tájékoztatást. Van azonban néhány kérdésem is persze. Két és fél éve kaptottam az Európai Parlament padjait. A Mára Nostrummal kezdődött ugye ez a történet annak idején, aztán jött az, hogy megháromszoroztuk a Frontex forrásait, részben átvett a már a Nostrum egyes hatások feladatköreit, most újra változtatunk. Nem értem igazából, mert hogyha ugye akarjuk a külső határok védelmet, ám a régi Frontex 98%-ban mentés feladatokat látott el. Vajon az új Frontex a határokat őrzi elsőben, vagy pedig továbbra is mentés feladatokat is ellát, átvéve ezt a szerepkört. Aztán Svédországban rendkívül sok migránst fogadtunk be az elmúlt évben, és a svéd belügyminiszter jelentette, hogy van egy olyan szándék, miszerint legalább 80 ezer migráns visszaküldeni. Ebben segítenek majd? e kiutasítások végrehajtásában, illetve általában a tagállamok jelzik-e, mennyi segítséget kérnek a Frontex-től, és hajlandó a Frontex segíteni a tagállamoknak ebben. Például Svédországban ezt a 80 ezre számot tudnák-e támogatni? Aztán még egy kérdés. Ma olvastam, hogy Olaszország erős nyomás alá e, került, hogy zárják le a Görögország összekötő utakat, és rekordszámú migráns érkezett az elmúlt hetekben ezen az útvonalon, és a kutatás mentési műletek során erőszakos cselekmények történtek, embercsempészek fegyverrel fenyegették a tisztviselőket. Tehát ezek a kérdéseim, köszönöm szépen a válaszokat előre is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is szeretném hangsúlyozni azt, hogy a parlamentben nagy többség volt amellett, hogy elismerjük azt, hogy a külső határok a tagállamok esetében európai határok is, tehát kell egyfajta európai partvédelmi vagy határvédelmi egység. De nézzük, hogy mi történik a gyakorlatban. Az egyik feladatuk az az, hogy adatokat gyűjtsenek be, ezeket elemezzék, megvizsgálják azt, hogy mi történik az Európai Unión kívül, de önök mit tesznek ezzel az információval, mert akkor, amikor arról beszélt, hogy megvizsgálják, hogy ez kihat a határok biztonságára, de akkor, amikor ez tényleg kihat a határaink biztonságára, akkor már kicsit talán késő van. Mit tehetnénk annak érdekében az önök elemzése alapján, hogy a helyzet rosszabb legyen, és ez a mi határainkhoz elérjen? Ön beszélt a harmadik országokkal fenntartott együttműködésről is, de az, hogy elmennek a harmadik országokba, az nem azt jelenti, hogy erősítsék a demokráciát, vagy leküzdjék a bűnözést, hanem inkább a határokat kellene erősíteni ott, vagy bármi más is tesznek-e ott. Tehát még egyszer kérdezem, az elemzéseik alapján átadnak-e információkat más politikai területekre a tagállamokban, a bizottságban, mert nagyon sok minden, amiről beszélünk, az a harmadik országokban indul meg. Az önök elemzése, illetve más ünnösségek elemzése alapján, a nemzeti ünnösségek elemzése alapján úgy vélem, hogy az önök elemzése egy stratégia része lehetne, amelyel javítani lehetne a helyzetet, legalábbis öm, nem tenné ez rosszabbá a helyzetet, tehát a gazdasági helyzettel, a kínzásra kapcsolatos információk, ezek az elemzések segítenek-e ezeken a területeken is? Vagy önnek várnia kell, amíg a helyzet nem érkezik el a határainkra, és igazából várnak eddig, és nem tesznek semmit se ezekkel az adatokkal. Köszönöm szépen, Pedeli asszony. Köszönöm szépen ezt az előadást, Lezseri út, úr. Specifikus esetekről kérdeznék. Skákeller is utalt már erre. Törökországban történő illegális visszatoloncolás, június 11-én két Frontex hajó esete. A Frontex válasza az volt, hogy a döntést a regionális koordinációs központ hozta meg Görögországban a Search and Rescue szabályoknak megfelelően. A kérdésem a következő. Hol van ebben a Frontex felelőssége? És mi győzte meg önöket arra, hogy ezt az úgynevezett pushbacket valóban végrehajtsák? Második kérdésem ahhoz kötődik, amit az Amnesty International emelt ki, vagyis az, hogy erőszakot, sőt kínzást alkalmaznak számos olasz hotspotban. Az olasz hatóság erről hallgat, de önök elsősorban felelősek. Alapvető kérdés az, hogy a Frontex ott segít abban, hogy új lenyomatokat vegyenek le, és ezért bizonyos fajta felelősséggel rendelkeznek. Lehet, hogy másképp gondolkodik ön erről. Utolsó pontom. Erő, használata, fegyverek használata Görögországban a migránsokkal szemben. Erről nyáron hallhattunk. Állítólag nem voltak ott Frontex hajók, lehet, hogy igaza van, de az Intercept újságírója ezt megvizsgálta, és azt mondta, hogy a Frontex-től kellett engedélyt kell kérnie arra, hogy erre a hajóra felmehessen. Most akkor volt ott Frontex hajó, vagy nem? Köszönöm szépen. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük Önt itt, Lezseri úr. 2010-ben nagyon sok menekült érkezett Törökországból, és akkor a kormány nem tudott foglalkozni ez ekkora számú menekült el, és az e, elítélték a kormányt amiatt, hogy e, nem foglalkoztak ezzel. 175 Frontex tisztviselő foglalkozott ezzel az ügyjel, nem tértek vissza erre a kérdésre. Ön egy integrált határkezelésről beszélt, illetve beszélt a problematikus helyekről, és ahol nem tudnak a tagállamok fellépni és azt is eh, elmondta akkoriban, hogy majd minden rendben eh, lesz. Mivel ezek az úgynevezett soft spotok eh, gondot jelentenek a migránsok regisztrációja kapcsán, vagy akár mint 2010-ben az ellátás kapcsán is. Nos, ön milyen, le, milyen tanulságot vontak le a görög migráns válságból? Persze felismerjük a problémákat, de úgy tűnik, hogy a válaszaink úgy tűnik, hogy ez a válaszaink és az, ahogy kezeljük a problémákat, nem vezetnek eredményre, mert még mindig vannak olyan személyek, akik nagyon rossz helyzetben vannak, mert mindig ö, azt látjuk, hogy nem azt tesszük, amivel megoldhatnánk a problémát. Hogyan lehetünk optimisták arra vonatkozólag, hogy a Frontex részvétele eredményhez fog vezetni, és nem csak bizonyos olyan dokumentumokhoz, amelyek eltűnnek az archívumokban. Köszönöm szépen, Nagy úr, az utolsó kérdező. Köszönöm szépen. Más fontos tennivalom volt, de itt vagyok végre. Kérem, mondja el azt nekem, hogy milyen fajta egyezményeket megállapodásokat kell alkalmazniuk bilaterálisan harmadik országokkal, vagy az ENSZ-szel, hogy tényleg fel tudjanak lépni a földközi tenger másik felén. Annak érdekében, hogy meg lehessen szüntetni az emberkereskedelmet. Köszönöm szépen! Thank you very much, colleagues, for... Köszönöm szépen kollégák ezeket a kitűnő kérdéseket, és Lezseri úr nagyon tapasztalt, tudja, hogy kritikus időszakban járunk, amikor ezekre a kérdésekre választ kell kapnunk. Most van elég időnk arra, hogy megválaszolja a kollégák komoly kérdéseit, kérem, akár részletesen is válaszolja meg a felmerült kérdéseket, ön ilyen szót tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a parlamenti képviselőknek is ezeket a kérdéseket. Ez mutatja, hogy mennyire érdeklődnek a munkánk iránt, és megpróbálom megválaszolni ezt a lehető legrészletesebben. Ezen kívül, ha lehet, megpróbálom azon a nyelven is megválaszolni a kérdéseiket, amelyeken feltették a kérdést franciára, fogok majd váltani, utána vissza angolra, aztán majd megint vissza franciára. Nos, ami a pushbackeket illeti, illetve a visszatérítését ezeknek az embereknek a határon, és hogy volt-e visszaélés, vagy tagadták-e meg a menedékkérelem benyújtásának lehetőségét emberektől. Alapvetően két fajta visszatérítésről kell beszélnünk. Az egyik egy 2008-as irányelvben van szabályozva, tehát aki illegálisan tartózkodik az unió területén, azt egy harmadik országba lehet visszaküldeni a szabályok alapján. Aztán van egy másik lehetőség, amiről ön is beszélt, ami azt jelenti, hogy megtagadják a belépést a Schengeni határkódex értelmében, tehát amikor egy külföldi belépésre jelentkezik, tehát nem állampolgára az uniónak, és nem élvezi a szabad mozgást, nem tölti be a feltételeket, illetve nem teljesíti a feltételeket, nincs vízuma, nincs útlevele, stb., e, vagy nem felel meg pénzügyi feltételeknek, vagy a Schengen információs rendszerbe szerepel. E, tehát ezek a kritériumok nagyon egyértelműen vannak kezelve a, a kódexben, e, és nyilván erről kiképzést kapnak az embereink, tehát ha egy ember azt mondja a határon, hogy neki védelemre van szüksége, akkor a határőrnek lehetőséget kell biztosítani a, arra, hogy a menekültügyi hatóságokkal felvegye ezt a kapcsolatot és benyújthassa a kérelmét. Ami a Frontex ügynökség által mm, a végrehajtott műveleteket illeti, én nem hallottam olyan jelentésről, hogy ezzel probléma lett volna nem kormányzati szervezetek, NGO-k küldtek ilyen jelzéseket, ebben az esetben megteszünk mindent, amit lehet, megvizsgáljuk az ügyet, és én magam is most vizsgálódom néhány esetben, amelyek a szárazföldi határon történtek. De dokumentált, bizonyítható eset még ilyen nem volt. Ami a tűzfegyverek, a lőfegyverek használatát illeti, elég paradox, hogy nekem most ilyen kérdésre kell válaszolnom, ami nyilván azért lehetséges csak, mert növekedett a Frontex átláthatósága, és ezért tudok válaszolni erre a kérdésre. Vannak olyan esetek, Görögországban eh, voltak esetek, ahol lőtek a Frontex eh, eh, ügynökre, és viszonozni kellett a, a tüzet, illetve voltak olyan esetek 2015-ben Görögország és Törökország között a területi vizek határán, ahol voltak incidensek, Eh, amelyekbe belekeveredett a, a Frontex is a hajói révén, eh, vagy olyan is volt, hogy eh, csak tanúi voltak a Frontex alkalmazottai tűzpárbajnak. Az átláthatósági politikánk kapcsán voltak olyan esetek is, hogy egy újságírót egy újságírót tévesen azt hitte, hogy kiszivárogtatott dokumentum birtokába jutott. A görög jog szerint jártak el a hatóságok, mert Görögországban történt ez az eset. A műveleti tervben egyébként szerepel a zönvédelemre vonatkozó szabályok, amelyek eltérnek országról országra. A görög és az olasz szabályok például az önvédelemre vonatkozóan nem ugyanolyanok. Azok a hajók, amelyek nem az adott ország zászlója alatt hajóznak, gyakorlatilag azt tanácsoljuk az idegen, tehát nem görög vagy nem olasz határőröknek, hogy ne vegyenek részt fegyveres összecsapásban, illetve ne vegyenek részt de kivéve, hogyha konkrétan rájuk lőnek. Én görög hatóságoktól bekérettem anyagot ezzel kapcsolatban. Olyasmi nem fordult elő, hogy migránsokra lőttek volna. Valójában a, front, a hatóságok viszonozták az embercsempészek által leadott lövéseket. Ugyanakkor véletlenül ebben az incidensben egy személy megsérült. Ami a görög-török tengeri határt illeti, ott azt látjuk, hogy 120 személy érkezik körülbelül naponta Törökországból idén februárban. 2500 volt a napi érkezések száma a görög szigetekre, tehát ez egy nagyon jelentős változás ugyanakkor a hotspotok és a befogadó eh, állomások továbbra is túlterheltek, és eh, kétszer annyi személy van ott elhelyezve, mint eh, amennyi igazándiból elférne. A műveleti terv Törökországra vonatkozóan működik. A török partiőrség is vég, hajt végre mentő műveleteket, ami pedig a visszaküldési megállapodást illeti az EU és Törökország között. A török hatóságok mindig is együttműködtek, ahogy azt ahogy ezt a megállapodást tartalmazta. A többi kérdése vonatkozóan a kontaktuspontok a tagállamokban és a és panasz kezelési mechanizmus volt a kérdéstárgya. Ami ugye az ügynökségen belül az alapjogi tisztviselő független a vezérigazgatótól a vizsgálatok végrehajtásában, a panaszok kivizsgálásában. Így az alapgondolat az, hogy amikor a tagállami tisztviselő, tiszt a Frontex művelet égisze alatt intézkedik. És itt felmerül az alapjogok megsértésének gyanúja, akkor a nemzeti hatóságok kell, hogy kinevezzenek egy független ombudsmant vagy valakit, egy független személyt, aki összekötő a Frontex alapjogi tisztviselője között és a nemzeti, a tagállami szinten végrehajtott vizsgálat között. A Frontex fontos, hogy létrejön egy ilyen hálózat, ahol, ha jól tudom, ez már decemberre be is van tervezve, Brüsszelben lesz ez a találkozó, és ennek eredménye várhatóan az, hogy a tagállamok kijelölik azokat a független feleket, akikvel kapcsolatban lép a Frontex panaszvédelmi vagy panaszvizsgálati tisztviselője, hogy ez az a beinduljon. Um, tehát a panasz kezelési mechanizmus való hozzáférést igyekszünk javítani, ha lehet, ám azt is hozzá kell tegyem, hogy a hotspot és a közös műveletek keretében, így a Frontex által küldött tisztviselők vonatkozóan van egy képzés, amelyben tudatosítják a határőrökkel ezt a panasz mechanizmust, annak működését, és az a migráns, aki szeretne panasz betereszteni, bármilyen papíron bet megteheti, nem kell feltétlenül online vagy a, a hivatalos formanyomtatványon beadni, hanem fizikailag egy bármilyen papíron beadhatja. Az alapjogi tisztviselő egy alap, alapjogi hivatalban működik. Korábban egy személy dolgozott itt, most már van egy másik személy, aki, aki egy helyettesként működik, és a felvétel a most folyó munkaerőfelvétel keretei között folyik, és vannak olyan tisztviselők, akik most feldolgozzák a panaszokat már. Az alapjogi tisztviselő szerint nem volt formális panasz az új mechanizmuson keresztül benyújtva még. Ugyanakkor az a terv, hogy januárban, ugye én vagyok a forrás felhasználásért felelős tisztviselő, én megadtam a zöld jelzést az alapjogi tisztviselőnek, hogy két személyre vonatkozóan felvételi eljárást indítson, és mihelyest a 2017-es költségvetés hivatalossá válik, felveheti ezt a két embert. Ami, ami az eszközöket tehát van egy gyors reakciós pool, úgymond, egy a testület, a három ilyen entitáson belül, Jövő héten szeretnénk befejezni ezen pool egységek létrehozásának lezárását. A tagállamok ahhoz, hogy a rendeletnek megfeleljenek, egy bizonyos számú határőrt, és kell, hogy a, gyors reagálású pool számára rendelkezésre bocsátsanak. Van egy melléket a rendeletre, stb. minden tagállam pontosan tudja hány határőrt, illetve parti őrségbeliben dolgozó tisztviselőt kell rendelkezésre bocsásson. Most folynak megbeszélések a tagállamokkal, hogy finomhangoljuk a létszámokat, mert a rendet kimondja ugyan, hogy hány ember kell, de hogy milyen profilban, azt ugye meg kell határozni. Például közép-európai tagállamban nem sok partőrségbeli tisztet találunk. Tehát ők nem várjuk például, hogy a parti őrségbe küldjenek embereket. Tehát a földrajzi és egyéb feltételek megfelelően kell finom hangolni az igényeket. A tagállamokkal egyeztetve december végére, decemberre várjuk ennek lezárását. Harmadik oltákokkal együttműködésben sok kérdést kaptam. Van egy konkrét kérdés. Azon országokkal kapcsolatban, amelyeket arról a kezdeményezésről neveztek el, amelyet az EU által finanszírozott kezdeményezésben működnek együtt, például Bangladesh, Afganisztán, Pakisztán ezek a harmadik országok, talán elfelejtettem néhányat. Tehát ez a, ez a, ebben a térségben ezek az országok, ezek a harmadik országok. Hogy milyen fajta együttműködést folytatunk ezen harmadik országokkal. Nos, vannak különféle munkarendben levő egy működés, együttműködések, ezeket persze még finom hangolni kell, például a balkáni országokkal, meg tagjelölt, EU tagjelölt országokkal, vagy jövőben tagjelölté váló országokkal más a helyzet, mint a többivel, mert itt a csatlakozást elősegítő intézkedéseket születhetnek, kapacitásépítést körében fel készítve a jövőbeli tagállamot arra, hogy megfeleljen majd határőrizetben, migrációkezelésben az EU követelményeknek, beleértve az alapjogok megfelelő tiszteletben tartását is persze, más országokban, amelyek távol vannak Európától, vagy amelyeknek még nincs tagsági kilátásuk, itt kockázat elemzési együttműködés folyik, de, de személyes adatokat nem juttatunk ezen országoknak, hiszen erre vonatkozóan szigorú európai nő szabályok vannak. Tehát személyes adatok kiadása har ezen harmadik országokban, erre nincs jogi keret. Ami a readmission visszatérítést illeti, hogy kaptam kérdéseket a Görögország és Törökország közötti visszatérítés szervezéséről. Ez egy olyan tevékenység, melyet az Európa Tanács, illetve a tagállamok azután kérték, hogy márciusban az EU-Törökország megállapodás bejelentése került, az ügynökség ugyanazt az elvet követi, mint a digivisztérítési műveletekben érvényesülő szabályok, a monitoring tekintetében például sok esetben volt olyan eset, hogy civil szervezetek jelentettek, vagy, taga, vagy parlamenti képviselők helyzeteket, amikor ellenőriznünk kellett a szabályok szerint, rendelet szerint, az EU jogszabályokat kell alkalmazni természetesen, az ügynökség nem kompetens abban, hogy értékelje, hogy vajon egy személy visszatérítése igazolható volt-e. Az ügynökség ilyenkor nem dönthet. Az ügynökség ugyanakkor azt kell szolgáltassa, hogy az alapjogokat a végrehajtás során tiszteletben tartsák hogy egy példát adjak mindenre, engem tájékoztattak egy, egy jól ismert civil szervezet néhány hete, vagy néhány hónapja, arról tájékoztatott, hogy szerintük két személyt görög szigetekről visszatérjenek Törökországba, és az a civil szervezet arról tájékoztatott, hogy fennáll a veszélye annak, hogy ezteket a személyek ellen eljárás indul, illetve nem biztonságos számukra Törökország. Bár nem az ügynökség mandátumába eső kérdés, azonnal egyeztettem a görög hatóságokkal, hogy vajon listán vannak ezek a nevek, a másnapi listán nem voltak rajta, és tájékoztam a célszeretet, hogy az általuk megadott nevek nincsenek a következő readmissziós listám. Aztán volt nemrég egy másik eset, egy szírá, szírállampolgárokat érintő, akik ö, azt mondták, hogy nem kaptak görögországi menedékjogot, megvizsgáltuk a görög hatásokkal együtt, bár nem teljes, az én hatáskörömben első kérdésről van szó, hiszen nem én kell, hogy nem vizsgáltak felül egy tagállami döntést, ám az ügynökség forrásait semmiképpen sem lehet ahhoz arra alkalmazni, hogy alapjogokat megsértsenek. Ennyit ellenőrizhetek tehát, és ennyit mondhatok jogi szempontból nagyon sikamlós ügy ez. Azt kell garantálni, hogy az alapjogokat tiszteletben tartsák. Volt egy kérdés Ausztráliáról. Amennyiben a kollégák egyetetenek ezzel, hogy angolra váltsunk, akkor angolul fordíthatnánk, mert a tolmácsok nak eh, el kell menniük. Rendben van ez önök számára, hogyha angolul folytatjuk. Natali, neked is? Rendben van? Is it okay? Because I really want the answers, but to... Tényleg szeretném, hogyha, ha, hogyha megválaszolnák a kérdéseket, de már csak nem tudnak tovább maradni. Megköszönjük a munkájukat.